Herr Präsident! Az elnök. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák, kedves képviselőtársaim! Különös megtiszteltetés számomra, hogy Nadia Muratot és Lamia Haji Basárt az idei Szaharov díj díjazottjait üdvözölhetem az Európai Parlamentben. Két rendkívüli nagyszerű fiatal nő, akik a közösségükért, a jazidi közösségért küzdenek, hangot adnak az ügyüknek, és ezért eh, díjazzuk őket a Szaharov díjjal. Szeretettel üdvözöljük Önöket itt! Kedves képviselőtársaim, kérem, hogy foglalják el helyeiket és először kérem önöket, hogy nézzenek meg egy rövid videót. Audio, di marcia, di braccio, di...